digitális hibridációról viszont azt mondják, hogy nincsen semmilyen negatív hatása. Szerintem legyünk következetesek, és nézzük meg, hogy mi mit teszünk ezen a területen, mielőtt az ilyen hírekre reagálunk. Polcsák úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden technológia, minden innováció jó dolog, pozitív dolog, ha a közös értékeink keretein belül marad, hogyha a humán csíra sejtvonal módosítják, akkor felmerül annak a veszélye, hogy súlyos genetikai mutációk lépnek fel az utódokban, és ezek átadódnak egyik generációról a másikra. Emellett az szóban forgó eljárás érinti, sérti az emberi méltóságot is, emellett a humán genom módosítást a nemzetközi jogszabályok is tiltják, nem csak az EU-s jogszabályok. Üdvözlöm Jurová asszony állásfoglalását. A kérdésem az, hogy a bizottság mit tervez a kínai kísérlettel kapcsolatosan, ha bár azért vannak kételjek is, azt illetőleg, hogy tényleg megtörtént ez a beavatkozás. Remélem, hogy a bizottság nak sikerül rábírnia a kínai tudományos közösséget is, hogy betartsa a nemzetközi szabályokat. Kábezon Rűz, asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nagy tudományos áttörések mindig fontos etikai vitákat váltottak ki. Nincs ez másként ezen tudományterület esetében sem jó minőségű, magas minőségű kutatásokra van szükség. Az, hogy most embriókat állakárt válogassanak, ez tudományosan is elfogadhatatlan. Persze vannak az új technológiáknak lehetőségei, és ezeket a lehetőségeket ki kell használnunk. Gondolok itt például a génterápia különböző módszereire, vagy a különböző daganatos megbetegedések kezelésére használt mutált sejtekre. Fontos, hogy az új technológiák esetében a negatív hatásokat kiselejtezzük, kiválogassuk, megszüntessük, és a pozitív hatásokat hasznosítsuk. Megfelelő keretre van szükség, egy olyan keretre, amely a lehetőségek kiaknázását lehetővé teszi. Köszönöm. Petér képviselő, köszönöm. Elnök asszony azon kínai kutató fellépése eljárása, aki azt mondja, hogy génmódosított, genetikailag módosított embriókat elítélendő, ugyanakkor minden technológiát hasznosítanunk kell. Úgy gondolom, hogy a humán vonal módosítás elsősorban etikai, erkölcsi kérdés. Olyan jogszabályokat kell elfogadnunk, amelyek az ilyen etikátlan fellépést tiltják. Fontosnak tartom, hogy megismerjük a világot magunk körül, és megismerjük az embert, és a tudományos kutatás lehetővé teszi, hogy új gyógykezeléseket találjunk, új gyógyászati lehetőségeket a különböző betegségek kezelésére, de fontos, hogy ezek az eljárások mindig etikailag elfogadhatók legyenek. A az ivarsejtekbe és az embrióba való gén, genetikai beavatkozás elfogadhatatlan, az életet nem lehet megrendelni egy kívánságlista szerint. Úgy gondolom, be kell tiltani a humán vonallal kapcsolatos módosít, génmódosításokat, és fontos, hogy ez egy világszintű sztenderdén nője ki magát. Köszönöm szépen, Morgánó úr, egy perc. Teljes mértékben csatlakozom Mikolási kollega szavaihoz, illetve az előttem szóló különböző kollégákhoz. Hogyha megerősítés nyer, hogy az emberi um, a genom modifikációját a kínai tudós megvalósította, akkor az súlyos ö, ö, negatív hatással van az emberi méltóságra vonatkozóan. A kutatás a patológia elleni megoldásokra kell, hogy irányuljon, ugyanakkor a e, DNS-t, a csíra sejtvonalat nem szabad módosítani, ennek borzasztó, e, potenciálisan káros e, hatásai lehetnek visszafordíthatatlan következményeket okozhat a jövő nemzedékek számára az Európai Unió a nemzetközi kutatásban az élvonalba tartozik, ezért egyértelműen ki kell mondania, hogy ilyen irányban nem mozdulhatunk el, nem módosíthatjuk a genomát. Elnézést, mondja az elnök asszony, késő van, nem beszélhet tovább, a tolmácsokra is gondolnunk kell, meg a különböző kollégákra, Jurova asszony. Köszönöm szépen, örülök ennek a vétának, ez egy nagyon érzékeny, tudományos téma. A bizottság tovább fogja vizsgálni és a közeljövőben minden bizonyal újra foglalkozni fogunk vele. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak, végül Csamba miniszternek adom vissza a szót. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy felvetették ezt a kérdést, a tanács nyugtázta mindazt, ami ma itt elhangzott, és biztosíthatom önöket arról, hogy fontos témaként fogjuk kezelni ezt a kérdést. Elnök, ezzel a vita lezárul, és az ülés ma 9 órakor folytatódik az én elnöklésemmel. Remélem, hogy önök is eljönnek. A napi rendet közé tették a weboldalon, az ülést pedig most hivatalosan lezárom. Köszönöm.